amely a mezőgazdasági ágazat közös piaci rendtartására vonatkozik. A közös piacon belül. Ez természetesen a tejtermékekre vonatkozik. A sürgősséget pedig az indokolja, hogy ez a rendelettervezet részét képezi azoknak az intézkedéseknek, amelyeknek az a célja, hogy reagáljanak a jelenlegi tejpiaci válságra. Holnap délelőtt fogunk erről a témáról vitát folytatni, tehát holnap reggel 9-kor ezt a sürgősségi vitát megtartjuk, és szavazni fogunk erről az indítványról, tehát hogy a sürgősségi eljárást alkalmazzuk e- ez esetben, úgyhogy kérem, hogy ne felejtsék el, hogy holnap